maradjanak csöndben. Első pont a szavazólistánkon a 13-as napi rendi pont. A Kirgiz köztársaságnak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás. Egyetlen szavazás. Szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. elfogadtuk, 20 mellette, egy ellene, két tartózkodás. 14-es napi rendi pont. Európa újraiparosítása, versenyképesség és a fenntarthatóság előmozdítása érdekében. Kezdjük akkor az egyes kompromisszummal. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Hatos szóbeli módosítása a úr részéről. Van-e ellenvetése a szóbeli módosítással kapcsolatban? Ellenvetés? Nincsen. Akkor szavazzunk a hatosról. Mellette ki van? Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettes, mondja az elnök úr, nem, a tízes, tehát a tízes mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a tízest, a szavazás megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es módosító, szóbeli módosítása Zsadó részéről van -e ellenvetés a szóbelivel kapcsolatban nincsen, akkor szavazzunk módosított formájában. Mellette ki van ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 19 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 23 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk Négyes kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 27-es mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 30-as mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 31 mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 53 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös kompromisszum, mondja az elnök úr, Elnézés, a 32-es oka fogyottá vált, hiszen a 4-es kompromisszumot elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as fogyottá vált a lista szerint. 29-es jön mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 29-est, a szavazást megnyitom. 29-esről szavazunk tehát. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 38 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 39 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 40-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 41 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 50 44-es jön két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész, ellenőrizzük az első részt, tehát 44 per 1-ről szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 45 mellette, ellene, tartózkodás, ebben most nem vagyok biztos, úgyhogy ellenőrizzük a 45-öst, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 46 mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük a 46-os, a szavazás megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Negyvennyolc mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 49. 49. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 42 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 55. Mellette ellenőrizzük a 42-est. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 66. 55-ös mondja az elnök úr, ellene elutasítottuk. 56 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 57 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 61 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 63 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 20 igen, 2 nem, 5 tartózkodás. Tizenötös napi rendi pont következik. Tagállamok dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítése. Metin Kazak jelentése. Számos módosítást elfogadhatatlannak ítéltünk, akkor kezdjük a szavazást. A következő kivételével fel kell olvasnom saját határozatomat ezekkel kapcsolatban, a módosító indítványokat, amelyek komitológiai aspektusokkal foglalkoznak, ezért ezeket, ezt a kilenc módosítást elfogadhatatlannak ítéltem. A 160-astól a 169-esig. Ezt a jegyzőkönyv kedvéért olvastam, felkezdjük akkor a szavazást. 52. Mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 53-54-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 55 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 56 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 57 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 58 ellenőrizzük az 57-est, ellenőrizzük a szavazás megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Az 57-est elfogadtuk tehát, mondja az elnök úr. Nem láttam a tartózkodókat. 58-as mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Hármas kompromisszum következik. Hármas kompromisszum bocsánat, nem, az 58-asnál is ellenőrző szavazást kérnek, akkor a szavazást megnyitom, szavazzunk, tehát az 58-asról. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette ki van? Ellene tartózkodás. Nem vagyok biztos a dolgomban, ellenőrizzük a hármas kompromisszumot, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 61-es. Bocsánat, nem, 65 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-67 mellette ellene tartózkodás elfogadtok, 68 mellette, ellene. Ismételjük meg, nem láttam jól, tehát 68-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtok, 69 mellette, ellene tartózkodás elfogadtok, 70-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük a 70-est. A szavazást megnyitom. Lezárom. És elfogadtuk. 71-es jön, mellette ki van. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 73 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 72 okafogyottá vált, ellenőrizzük a 73-ast, jó, akkor ellenőrizzük a 73-ast, a szavazást megnyitom. Lezárom, és elfogadtuk. 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, Ellenőrizzük a 74-est, és a szavazás megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 75. Mellette? 75 mellette. Ellene? Tartózkodás elutasítottuk. 76 mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 76-ost, a szavazást megnyitom. Tehát megnyitom. Elutasítottuk. Négyes kompromisszum következik. Négyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 88 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtak. 95, ellenőrizők, bocsánat, ellenőrizzük a 88-ast, a szavazást megnyitom. 88-asról szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Egy szavazattal. 95. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezt is ellenőrizzük, a szavazás megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk egy szavazattal. Százkettő mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A lista szerint a 102-est ellenőrizzük. A szavazást lezárom, és valóban elutasítottuk. 103 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Ötös kompromisszum jön mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 108 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A hatos kompromisszumot ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Lezárom és valóban elfogadtuk. 114 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 115. 115 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Igen, most hívták fel rá a figyelmemet, hogy a 95-ös elutasítottuk, tehát a 96-97-esről most szavazunk, úgyhogy lapozzunk vissza, és térjünk vissza a 96-os módosítóra. 96-os mellette ki van ellene tartózkodás elutasítottó 97-es, 97-esről ellenőrizzük a 96-ost, a szavazást megnyitom. Lezárom elutasítottuk valóban. 97-es mellette ki van, ellene tartózkodás elutasítottuk. És akkor lapozzunk előre. 114-es, mondja az elnök úr, de a lista szerint a 7-es kompromisszum következik. A 115-öst elfogadtuk, mondja az elnök úr. 114-esről tehát már szavaztunk, a 115-ösről is szavaztunk. Ismételjük meg. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a hetes kompromisszumot, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 126-os jön mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. 126-ost ellenőrizzük. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 131-es jön mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 137 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük a 137-est, a szavazás megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 138 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük a 138-ast, a szavazás megnyitom. Lezárom elutasítottuk. 141 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 142 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 143 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 144 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 145 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 9-es kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 149 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 152 okafogyottá válik, mondják, 154 mellette ellene, 155 mellette ellene, bocsánat, nem okafogyattá vált, hiszen a 154-est elfogadtuk. Következik akkor a tízes kompromisszum. Tízes kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 172 mellette, 172 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 173 mellette, ellenőrizzük a 172-t. Szavazás megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Na csak elfogadtuk. 173 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 174 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 174-est ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Lezárom. 14-es kompromisszum ellene elfogadtuk. 177-es, 177-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük a 177-est. Rendben van, akkor ellenőrizzük a 177-est. Szavazást megnyitom. elfogadtuk. 178 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 179 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 180 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük a 180-ast, a szavazást megnyitom. Lezárom. elutasítottuk. 181 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 182 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 183 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 184 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 188 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 189 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 190-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 191 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 192-es fogyottá vált, 193-194 mellette ellene tartózkodás elfogadtok, 195-196 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 197-198 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 200 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 201 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 202-203 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 204-205 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 206-207 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 208-209 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 210 ellenőrizzük, bocsánat, a 208-209-est, a szavazás megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 210 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 211 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 212 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 213 mellette, ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. 213-asról szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 214 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 215 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 216, 217 mondja az elnök úr, elutasítottuk 222 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 232 32 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 233 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 234 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 235 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük a 12-es kompromisszumot, a szavazás megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Preambulum bekezdések 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 8-ast. Szavazás megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Kilences mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük a 13-as kompromisszumot, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Tizenegy mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettő mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Tizenhárom mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es, 17-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Ellenőrizzük, ezt kérik. 17-est ellenőrizzük. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 20-as 20 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. 20-asról szavazunk, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 21-es jön, mellette, ellene, Tartaszkodás. Elfogadtuk. 22 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 24 mellette, illetve 28, 28 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 29 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 31 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, és ellenőrizzük, ezt kérik. 31-est ellenőrizzük, a szavazás megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 33 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 34 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 36 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 37 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 38 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 39 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 40-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 41 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 43 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 44 mellette, ellenőrizzük a 43-as, ezt kérték, ellenőrizzük a 43-ast, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 44 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 45 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 46 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 47 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 48 mellette, ellene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 Lezárom a szavazást. És megszavaztuk. Elfogadtuk, 15-en szavaztak mellette, 12-en ellene. Köszönöm. And now let's move to item. Akkor most uh, áttérünk a következő témára, ez pedig a 16-os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 46-os módosító. Mellette. 46-os. Mellette. Ellene tartózkodás. Elnézést. Van egy szóbeli az ECR részéről. Tehát a 46-os. És Hogyha egyetértenek vele, tehát valaki kifogásolja az elcér szóbeli módosítóját, tehát akkor a szóbelikkel módosított módosító mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 47-es. Mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellett? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 49 mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 51-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk 52 mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk 53-as mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. Compromise amendment number egyes kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 57-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. Az egyes kompromisszum. Öt, elnézést kérek, 57-es. 57-es. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. And the vote is <coughs> closed. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 60 in favor. 60-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 67-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 68-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 72-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 75-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 76-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A kettes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 81-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 82-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 82-est. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Eh, elutasítva. 83-as mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 55-ös Ötö, mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 84-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 85-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 89 es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk ellenőrizzük a 89-est. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 91-es mellett ellene tartózkodás. Elutasítva. 7-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 8-as mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 94-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 95-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva, 9-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 97-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 99 mellett ellene tartózkodást elfogadtuk, 100-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 101-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 103-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 105-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 107-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 108-as mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 109-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 114-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük a 114 és megnyitom a szavazást. And what is... Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 15. Mellett ellene elnézést 116-os mellett ellenetartózkodás elfogadtuk. 118-as mellett ellenetartózkodás elutasítva. 120-as mellett ellenetartózkodás elfogadtuk. Uh, amendment 17 in 17-es, kettő részben, első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadás. Második rész mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 18-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 19 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 28-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 29 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 32-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 36-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 45 in favor. 44-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A záró szavazás következik. Tehát a záró szavazás. What is closed? Zárom a szavazást. Tehát 23 mellette, nulla ellene négy tartózkodásra, 17-es. Janik Zsadó. Igen. Nagyon sok módosítónk van és nagyon sok módosítót elfogadtak, amelyeket a szakbizottságunk pedig nem akart elfogadni. Számos módosítót elvetettek a mai napon, de van egy elvetés, amelyet nem értek, a tízes módosítóról van szó, ez pedig a konzisztenciára vonatkozik. Első ízben van egy olyan szavazás, amelynek a során itt elvetünk egy konzisztenciára törekvő módosítót, amely a bizottsági tevékenységet segítheti elő. Tehát elvetem ezt a fajta elvetést, hogy úgy mondjam. Vision Tehát ez igazából megtámadták ezt a módosítót, tehát nem tudom, ki van a döntés ellen. Hát akkor áttérünk a 17-esre. Igen. Raporter. Előadó. Átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr először szavazok itt az intában hosszú szünet után, és meg vagyok lepve, hogy igazából nem engedélyezhetőnek nevezik ezt, amikor az Agribizottságban ez teljesen más volt. Tehát igazából nem tudom, hogy mi az oka annak, hogy ezt elutasítják. Hasonló szavazásaink vannak a mezőgazdasági bizottságban is. Tehát én ezt megengedhetőnek tartom, és kérem, hogy engedje meg. Két megjegyzésem lenne. Tehát, hogy néhány módosító ne legyen érvényes, az nem az én döntésem volt. Más bizottsági tagok javaslata volt ez másodszorban. Az én döntésemet azzal igazolom, hogy én döntöttem. Ezeknek a módosítóknak semmi köze a nemzetközi kereskedelemhez. Tehát ez az én álláspontom. Tehát akkor most szavazunk. No, we are voting item 17. Tehát akkor a 17-esre szavazunk. Tehát a 9-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 12-es két részben első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk második rész mellett ellen tartózkodás elutasítva. 13-as mód, szóbeli módosító, tehát semmi kifogás ellene Nincs? Akkor szavazunk a 13-asról a szóbelivel együtt mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 14 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös szóbelival, ha nincs kifogás, akkor szavazunk. 15-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellett ellene. Zsadó úr. Oui, monsieur le président, euh, dans cette... Igen, elnök úr, ebben a módosítóban mit látunk? Az, hogy a jelentéstevő nem emelte át a teljes módosítási szöveget, csak azt a szövegrészt, amely a parlamentnek, az Európai Parlamentnek a részvételről van szó. Tehát az én ö, javaslatom, az kiegészíti a jelentéstevőnek a javaslatát, úgyhogy szavazásra alkalmas véleményem szerint. Köszönöm szépen. Do you agree with this remark by Shadow? Okay. Uh, amendment 16 in favor? Against? Abstentions carried. Check amendment 16. Vote is open.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 Final vote. Vote is open. Vote is closed. 25 votes in favor, two abstentions, no votes against. Item... Kettő tartózkodással elfogadtuk. Tehát akkor a 18-as az utolsó a listán. Akkor elkezdjük a szavazást. Akkor az 50 és az 51-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük az 50-51-es módosítót, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. A 42-es mellett elnézést kérek, elnézést kérek, 52-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 53-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55-ös mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 56-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es. Ellenőrizzük az 56-ost. Megnyitom a szavazást. 56-os. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 57-es mellett, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. 58 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Szép. 59 szóbelivel, ha nincs ellenek kifogás, nincs, akkor így szavazunk róla, mellette 59-es, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 60-ast, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 61-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 62-es két részben, három részben. Ki van az első mellett, ellene tartózkodás. Második rész mellett, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-as együtt a 98-asra. Tehát a 63-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. Hatvannégyes. Ötös, hatos. Ezek azonosak. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk hatos szóbeliben ha nincs jelent kifogás, akkor szavazzunk a hatos mellett. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 69 mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 70-es mellett, ellene tartózkodás, elutasítva. Egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 72-es. Az okafogyott. Ugyanúgy, mint a 71-es. 70-es mellett ellene tartózkodás. Akkor megismételjük. 74-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 74-es, megnyitom a szavazást. Check 74. 74-es, megnyitom. Zárom a szavazást. Hetvenötös. Mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 76-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 8-as és a 77-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 78-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 78-as. Megnyitom a szavazást. 78-as, megnyitom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 79-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, Következő melyik? 81-es. Mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 81-es ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 88-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 89 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 89-es ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elutasítva. 90 mellett ellene tartózkodás. Elutasítva. 91 mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk, ellenőrizzük a 91-es. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 92-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 93-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 94-es. 94-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 94-est. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum? Nem. Visszavonták. 95-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 95-öst ellenőrizzük, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Kilences mellett ellene tartózkodás elutasítva. 96-os, 97-es együtt mellett Kilencvennyolcas. Kilencvennyolcas. 98-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 98-ast. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 99-es és a 100-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 101, 102 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 103-as. Erről már szavaztunk? Nem. 103-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum. Thank you. 104 uh, in favor. 104-es mellett. Ez okafogyott. Akkor áttérünk, átugrunk Igen. Preambulum bekezdések, 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 14-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 16-os két részben, első rész mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ez okafogyott. 17-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 19, 20, 21. 19 és 20. Igen. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellett ellene tartózkodás elutasítva hatos kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Erről a szavaztunk. 26-os. Átugrunk a 26-osra mellette. Ellene tartózkodás. 27-es mellett. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 28-as mellett. Ellene tartózkodás. Elutasítva. 2-es mellett. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 21, 31-es. 31-es két részben. Első rész mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A hármas. Szóbelivel, ha nincs kifogás ellene, nincs, akkor szavazzunk mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Most 30, igen, 30-as, menjünk vissza, 30-as módosító, Elizabeth Köstinger. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Harmincas. Ellenőrizzük a harmincast. Megnyitom. Zárom a szavazást. Következő, melyik a következő? harminc nyolc. Mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 39 mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük a 39-et, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. következő a 40-es. 40-es mellett. 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 41-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 42-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Erről már szavaztunk, nem a 43-asról. Melyik a következő? Negyvennégyes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellett ellene tartózkodás elutasítva. Nem, ezt elfogadtuk. Akkor ezt ellenőrizzük az ötös módosító. Mm, zárom a szavazást. Elfogadtuk. 45-ös, igaz? mellette ellene el, tartózkodás elutasítva, 47-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 48-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 49-es, 46-os mellett ellene tartózkodás elutasítva, 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, a 12-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. And final vote. A záró szavazás következik. Zárom a szavazást. 14 mellette 8 ellene, 4 tartózkodás. Elfogadtuk. Legközelebb még több módosítót fogunk megengedhetetlennek minősíteni. Tehát a szavazásnak vége. I have not the opportunity to welcome you. This is an issue that you're right at the, at the May settle down, please? Kérem, hogy foglaljanak helyet. Okay. Well, item 19. Tehát akkor 19-es napi rendi ponttal fogjuk folytatni. Itt ül Balomon Ken Ash, az OECD kereskedelmi és mezőgazdasági igazgatóságának igazgatója. Üdvözöljük itt a szakbizottságban. Mai előadásának témája kereskedelmi hozzáadott érték. az OECD által végzett feladatokról fog szólni hozzánk ma, a globális érték, illetve beszállítási láncokról. Az a cél egyébként, hogy a kereskedelmi hozzáadott érték mutatókból egy adatbázist állítsanak össze, illetve ezáltal segítség a szakpolitikusokat a szakpolitikák kidolgozásában. Meghívott vendég nélkül már szóltunk erről a témáról érintőlegesen, ma azonban egy előadást fogunk meghallgatni. Üdvözlöm itt a szakbizottságban, öné a szó 15 percet kap. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Az elkövetkezendő 15 percben arra fogok törekedni, hogy megosszam önökkel azokat a megállapításokat, amelyeket a VTO-val való együttműködésünk során próbáltunk meg kialakítani. Néhány pillanaton belül arról fogok szólni, hogy mi mit találunk a kereskedelmi szakpolitikák szempontjából a legfontosabb szempontnak. Először is Mit jelent a kereskedelmi hozzáadott érték? Ez tulajdonképpen egy olyan adatbázis, amely statisztikai becsléseket tartalmaz a hozzáadott értékekről, országokra lebontva, illetve árucikkekre és szolgáltatásokra lebontva. Nemzeti output táblázatok alapján hoztuk létre ezt az adatbázist, és ezt a nemzeti információt kétoldalú adatbázisokon keresztül foglaltuk össze. 1995 és 2009 között végeztük el a vizsgálatot, és az összes EU tagállamot tartalmazza. Gyakorlatilag az adatbázis arra törekszik, hogy azonosítsa, hogy hol tapasztalható hozzáadott érték, illetve hogy hol születik hol keletkezik érték a kereskedelem során az egyes országok között. Általában bruttó szempontból vizsgáljuk az adatokat, de úgy tűnik, hogy ezek az adatok némely információt elrejtenek, ez pedig pontosan az exportban megjelenő hozzáadott érték komponens. Ezért megpróbáltuk a belső hozzáadott értéket a külföldi hozzáadott értéktől megkülönböztetni, és itt ezen a grafikonon azt láthatjuk, hogy átlagban az Európai Unióban az export 85%-a az Európai Unión belül generált értéket tartalmaz, a többi 15% pedig az Európai Unión kívül születik. A grafikonon kívül láthatjuk, hogy olyan gazdaságokra vonatkozik ez, amelyek vagy nagyok, vagy pedig nagyon nagy erőforrásokkal rendelkeznek. Ezért a belföldi hozzáadott értékük jelentős, a baloldalon pedig olyan gazdaságokat látunk, amelyek sokkal inkább integráltak a globális értékláncokban, amelyek főként függnek a külföldi hozzáadott értéktől és viszontexportálási tevékenységet is végeznek. Hogyha megnézzük például Kína adatait, akkor azt láthatjuk, hogy háromszor nagyobb mértékben függ a külföldi importtól, a külföldi hozzáadott értéktől, mint mondjuk 14 évvel ezelőtt. Törökország, Korea kétszeres adatot mutat, mint korábban. De ami igazán fontos, az értékláncoknál, illetve a megnövekedett piaci integrációnál, illetve az országoknak az importtól való függőségében, hogy ahhoz, hogy versenyképesebbek, sikeresebbek legyenek, keres, nemzetközi kereskedelmi téren, illetve belföldön is, azt látjuk, hogy az ipari szint alá mennek. Hogyha nagyon gyorsan például az elektronikai ipart megnézzük, Kína nagyon nagy exportőr ezen a területen, azonban a hozzáadott érték 40%-a más országokból származik, ugyanez, az igaz, ugyanez vonatkozik Koreára is. Hogyha megnézzük a következő grafikon és megnézzük a közlekedési szektort, az Európai Unió egészében körülbelül az export 15%-a olyan jövedelemből származik, amely az EU-n kívül generálódott. Németország, Franciaország itt eh, vezet, és az export értékének körülbelül egy harmada, amely ezekből az országokból származik, olyan hozzáadott értéket tartalmaz, amely más országokból származik. Tehát az a német autó vagy francia autó körülbelül 35%-ban nem francia vagy német. Tehát a gyártóipar, illetve a közlekedési szállítási ipar értéke, illetve az importált áruktól, szolgáltatásoktól való függőség eléggé jelentős. Ez egy nem különösebben kifinomult elemzés, nem is, nem is annyira filozófiai eszmefuttatás, hanem egyszerűen leírtuk a jelenlegi kereskedelmi áramlatokat és azt mutatja, hogy egyre inkább függenek piacaink egymástól, azt tükrözi, hogy a gyártók, a cégek és a fogyasztók természetesen a legjobb minőségű termékekhez, szolgáltatásokhoz akarnak hozzáférni. A globális árucik kereskedelem nél több mint az 50 százalék nem is a végleges termékből származik, hanem a közbenső lépésekből. Egy másik mértéket mutatnék arra vonatkozóan, hogy mennyire fontos a gazdaságunk import függősége. Ez egy borzalmasan bonyolult dia, úgyhogy nem sokat fogok ezzel foglalkozni, csak szeretnék rámutatni arra, hogy ha megnézzük, ha még egy szinttel bejebb lépünk abban, hogy megértsük, hogy milyen hozzáadott érték, illetve bevételgenerálás valósul meg, akkor azt látjuk, hogy megint csak a közlekedési ágazatban a hozzáadott értékforrása régiónként, illetve ipari ágazatonként van lebontva. Tehát a legtöbb hozzáadott érték, ahogyan az egyébként a dián is szerepel az EU-nál, például szállítási berendezések exportjában jelen meg, jelenik meg. Ez nem túl meglepő, azonban az meglepő lehet, hogy szállítási exportnak 30%-át teszi ki. És hogyha megnézzük ezt a grafikon, akkor azt láthatjuk például, hogy az alapfémek, illetve ásványi anyagok is hozzájárulnak ehhez. Tehát nagyon sok más ipari ágazat van, amely a közlekedéshez hozzájárul, de ami talán érdekesebb lehet, az az, hogy a szolgáltatásoktól való függőség a sikeres szállítási berendezéseknél nagyon jelentős, itt például a nagykereskedelem, telekommunikáció, üzleti szolgáltatások és egyéb szolgáltatások. Ez egy különösen jelentős lépés, illetve fejlemény, ugyanis ez nagyon sok más dolgot is megmagyaráz. Például, hogyha megnézzük, hogy a szolgáltatások mutat a gazdaságban, azonban a globális gazdaságban viszonylag kis arányban jelennek meg a szolgáltatások, hogyha ezt a bruttó adatokkal vizsgáljuk. Itt pedig azt látjuk, hogyha megnézzük a tendenciákat az idők folyamán, a szolgáltatások egyre fontosabbá válnak. És az erőforrások, a regionális erőforrások esetében pedig a külső hozzáadott érdéket jeleníti meg a grafikon a, a közlekedés, illetve a szállítási ágazatnál. Nézzük meg akkor a következő ábrát, ezek az országok különböző vámokat alkalmaznak, azonban nem azokat mutatom be, hanem inkább azokat, hogy milyen vámokkal találják szembe magukat. Például a gyártott termékeknél meglehetősen alacsonyak ezek, talán nem meglep, meglepő mezőgazdasági termékeknél ez sokkal magasabb. És ezen a grafikonon azt is bemutatjuk, hogy nem csupán a bruttó vámokat láthatjuk, hanem hogy milyen értéket, illetve milyen terheket kell elviselniük azoknak a cégeknek, amelyek az exportjaik belső hozzáadott értékkomponensét nézzük meg. Például, hogyha XY mondjuk tizet exportál, és 5 belső hozzáadott értékű, 5 pedig külső hozzáadott értékű, akkor bármely adó, amely a 10-re vonatkozik, a saját jövedelem termelését kétszeresen terheli. Amikor, tehát ezt vizsgáljuk, amikor a hozzáadott érték komponást vizsgáljuk. Mivel a szolgáltatások számos alkalommal, és a termékek is egyébként számos alkalommal átlépik a határt, nyilván sokkal több vámmal találják szembe magukat, főként ez mezőgazdasági termékekre érvényes. Például, hogyha két vagy három százalékot kell fizetni, azonban sokkal több alkalommal, akkor természetesen ez megnehezíti a helyzetet. Nézzük akkor az export korlátozásokat, erre részletesen nem térnék ki, Azonban a piaci kölcsönös függőség és a globális értékhálózatok, értékláncok elterjedése a kereskedelmi költségeket megnöveli az import és export oldalon egyaránt. És ez különösen fontos, hogyha megnézzük a nem hatékony és szükségtelen határátlépési eljárásokat. Ezt kereskedelemkönnyítésnek hívjuk a WTO-n belül, de valójában arra vonatkozik, hogy mennyire hatékony vagy nem hatékony a vámeljárás, illetve a határeljárás. Az OECD-nél tehát azt próbáltuk megnézni, hogy 133 országnál beazonosítottuk 16 módosítóját, a, illetve mutatóját a kereskedelem könnyítésnek, dokumentációs eljárások, vámbevallási, vámbevallási előzetes eljárások. Tehát 133 országnál 16 mutatóval foglalkoztunk, amelyekről a vto n belül tárgyalni lehet, és beazonosítottuk azokat a költségeket, illetve lehetőségeket, hogy csökkentsék a költségeket mindezen országok. Általánosságban tehát azok a lehetőségek, hogy a kereskedelmi költségeket csökkentsék 10-16%-ban, az 1%-os költségcsökkentésből körülbelül két vagy három, kétharmada a fejlett országokba megy, Úgyhogy a szükségtelen költségeknek is, eh, szükségtelen költségek csökkentése a fejlődő országoknak kedvez, erről folyik a vita jelenleg a WTO-ban. Jelentős költségek valósulnak meg a határon túl, tehát nem vám jellegű intézkedésekben, amelyek az árucikkekre és a szolgáltatásokra is vonatkoznak, vannak olyanok, amelyekre szükség van, másokra nem. Erről egyébként majd mindjárt többet is fogok szólni. Olyan költségekről is van szó, amelyeket a kevésbé fejlett országokban alkalmaznak. Például ezek lehetnek fizikai korlátozások, illetve a beszállítói oldalkapacitásra vonatkozó szolgáltatások, alul befektetés, és a többi. Tehát, hogy megnehezíti a gyártók dolgát, hogy eljutassák a terméket egyáltalán a határig. Aztán nézzük meg a szolgáltatásokat következő oldalon. Úgy gondoljuk, hogy ez a legfontosabb megállapítás a kereskedelmi hozzáadott értékvizsgálatában, ugyanis a szolgáltatások a globális kereskedelemben körülbelül 24%-ot tesznek ki, ezt a piros vonal mutatja. Hogyha a többletértéket vagy hozzáadott értéket számoljuk, akkor már 45%-ot tesznek ki. Ennek az az oka, hogy nagyon nagy része van a szolgáltatásnak amely be van illesztve a termékek gyártásába, illetve a gyártott termékek exportjába. Ez egyes országoknál sokkal magasabb értéket jelenthet, például az Európai Unióban a szolgáltatások az exportnak több mint felét teszik ki, egyes országokban ez még ennél is magasabb, és az idő folyamán egyre csak növekedett, hiszen 95-ös értékeket mutat a piros háromszög, és 2009-es értékeket a legfrissebb adatok. A szolgáltatások fontossága tehát egyre nagyobb mértékben növekszik, és ez pedig a szolgáltatási ágazat hatá hatásosságának a fokozását teszi szükségesé, regionálisan több oldalúan is lehet javítani a hatékonyságot, de ennek az előnyei rendkívül jelentősek. Hogyha megnézzük az utolsó diát, akkor nézzük meg, hogy mennyire fontos annak felismerése, hogy a globális értékláncok lehetőségeket biztosítanak, ugyanakkor viszont költségekkel is járhatnak, korlátozásokkal, főként a kevésbé fejlett gazdaságokban. Rendkívül fontosnak találjuk, hogy foglalkozzunk azokkal a lehetőségekkel, amelyeket megpróbáltam röviden leírni a kereskedelem nyitottságának javításában, és hogyha ezt megtesszük, ez nagy lehetőséget biztosít, de tényleges szempontból semmi újat nem nyújt, kivéve ha az ipar képes reagálni ezekre a lehetőségekre, amelyeket a kereskedelem megnyitása teremtett. Ez a kevésbé fejlett gazdaságokra jellemző, ahol nagyon gyakran a keret lehetőségek, a makrogazdasági stabilitás, a fizikai infrastruktúra, a jogállamiság nem mindig érvényes és ezeket a tényezőket érvénybe kell helyezni ahhoz, hogy új piaci lehetőségek valósuljanak meg. A kevésbé fejlett gazdaságokban, tehát elsősorban az emberekbe kell befektetni, oktatás, szakképzés, fizikai infrastruktúra, aktívabb munkaerőpiac, szociális védelmi rendszerek és a többi. A fő üzenetem tehát az, hogyha valaki a fejlett országban cégként működik, és a kereskedelem nyitottabb, akkor meglehetősen jó a lehetőségünk, hogy ennek az előnyeit élvezők a kevésbé fejlett gazdaságokban azonban sokkal kevésbé gyakori ez a helyzet, és a kereskedelem megnyitását stratégiai állami befektetések, beruházások kell kísérjék. A kereskedelmi hozzáadott érték adatbázisában 75 ország van, 18 iparágra vonatkozik, ez egy meglehetősen magas szintű specifikációt jelent. Más országokat is szeretnénk megvizsgálni, részletesebben szeretnénk megvizsgálni a helyzetet, tehát több mint 18 iparágra kitérni. Ezen kívül pedig további mutatókat is szeretnénk létrehozni. A hozzáadott értékelemtermelés csak az kiinduló lépés, és szeretnénk a teremtett munkahelyeket megvizsgálni, ezen munkahelyek minőségét, amelyek a jövedelemtermeléshez kapcsolódnak. Reméljük, hogy az elkövetkezendő hónapokban becslésekkel tudunk majd előállni, és nagyon reméljük, hogy a fejlődő országokkal is együtt tudunk működni, hogy világosabban lássák, mit kell tenniük, hogy a globális értékláncokból fakadó realitásokhoz tudjanak alkalmazkodni. Köszönöm szépen! Mielőtt feltesszük a kérdéseinket, megtesszük a megjegyzéseinket. Szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy van egy új könyv, amelyet május 28-án mutattak be. A címe pedig az összekapcsolt gazdaságok, profitáljunk a globális értékláncokból, és az OECD publikációjáról van szó. Akkor most Kinek van kérdése, megjegyzése? Rübede kolléga. Oui. Euh, on a noté... Nos, üdvözölhetjük azt, hogy elindult az ipari tevékenységnek a visszatelepítése. Kicsit ez az Észak-Amerikában, ez a szektorban él, észlelhető, illetve Európában is. De tulajdonképpen ez valós folyamatot jelente, vagy pedig inkább csak egy óhajt, és valóban itt a nyugati fejlett országok most ebben a folyamatban kedvezményezettek-e, vagy sem, kérdezem. Next is Bernd Lange. A következő Bernd Lange az SSD frakcióra. Köszönöm szépen, elnök úr. Az utolsó aspektus egy szociáldemokratát különösen érdekel. Hogyha pozitív hatások keletkeznek a kereskedelemben, főleg a globalizált gazdaságban, akkor felmerül a kérdés, hogy ki húz ebből hasznot? Hogyha további pénzügyi forrásokat kapunk. Ez elsősorban ez egy plusz a globális vállalatok számára, és milyen területeken fektetnek be? Milyen kihatásai vannak ezeknek a befektetéseknek a munkahelyekre? Zsadó úr. Euh, dans le, euh, si, si, on, si on évolue Hogyha ilyen szemléletben szemléljük a dolgokat, és a nemzetközi árucsere forgalomnak az alakulását, a hozzáadott értéknek az alakulását, akkor felmerül egy kérdés a munka jogot és a környezetvédelmi jogot, a környezeti jogokat hogyan lehet érvényesíteni. Látjuk azt, hogy léteznek stratégiai befektetések, és a stratégiai befektetéseknél megnyilvánul az a szándék is, hogy a jogi keretekből kikerüljenek azon jogi keretekből és terhekből, amelyek megterhelik az vállalkozásoknak a költség tényezőit. Nos, tehát ezt észleljük, és ez oda vezethet, hogy adott esetben a verseny úgy nyilvánul meg, hogy a jogi keretek érvényesülése csökken. Mi a véleménye erről? További kérdésem. Ön jelezte, hogy létezik a VTO meg megközelítése és a multilaterális megközelítés. Nos, ezeknek a fényében az az érzésünk, hogy az önök megközelítése a globális szempontokat kevésbé tartja fontosak, mint a regionálisakat. Köszönöm. Szeretném megköszönni ezt a nagyon érdekes tájékoztatást, de például itt a TTIP-ről van egy tanulmány, amelyben azt olvashatjuk, hogy a transatlanti kereskedelmi partnerséggel jelentősen megváltozik majd a kereskedelem áramlása. Tehát a belső piacon csökken majd a kereskedelem folyamata a transatlanti kereskedelem javára. Ez pedig az áruk, szolgáltatások EU-n belül történő cserének csökkenését jelenti majd. Szeretném megkérdezni, hogy kit érint majd ez a kereskedelmi áramlás. Hogyan nagyon érdekes számokat mutatott be, milyen perspektívája van, hogy tényleg legyen egy érték, hogy hozzáadott érték a kereskedelemben, és pedig az Európai Unión belül. És mit jelent ez a külföldi piac számára, főleg a KKV-k esetében? Tehát, hogyha gondolunk, gondoljunk most például a feltörekvő országokra. Tehát el tudnád magyarázni? Emellett hogyha a megújuló energiaforrások használatát szorgalmazzák, akkor ez azt jelenti, hogy újjá kell építeni a gazdaságokat, az ipart. Vannak bizonyos kritériumai ennek? Ezt nem gondolja, hogy egy külön fejezetben kellene a kutatási projektben megtárgyalni? Köszönöm. Akkor most hallgassuk meg az Európai Bizottságot, Paolo Garzatil. Köszönöm szépen, és szeretném megköszönni én is az előadást. Mindenek előtt teljes mértékben támogatjuk az OECD munkáját. Nagyon érdekesnek tartjuk, és egybevág a mi munkánkkal is. Nyilvánvaló, hogy az új politika új kereskedelmi politikát is diktál. Hogy rövid legyek, néhány konkrét témára koncentrálnék, amelyek esetében úgy gondolom, hogy tanulhatunk az érdekes eredményekből, amelyeket hallottunk. És várjuk a további adatokat az OECD munkájából. Valaki azt mondta, hogy igen, a regionalizmus nagyon érdekes perspektívába kerül. Ez azt jelenti, hogy a multilaterális tárgyalások több, mint szükségesek. És pedig a regionális megállapodásoknak is megvan a hozzáadott értéke, és ezeket folytatni is kell. Természetesen mi arra törekszünk, hogy a tárgyalásainkon határokon átnyúló kereskedelemmel foglalkozzunk. És ezek igazából befolyásolják a globális árukereskedelmet. Másodszorban a szolgáltatások fontosságát emelném ki. A teljes exportunk 55%-a rendelkezik szolgáltatás elemekkel. Ezek közvetlen szolgáltatás exportot jelentenek, vagy pedig a termékek exportjával összekötött szolgáltatásokat. Tehát az Európai Unió GDP-nek 70%-a szolgáltatásokból áll, azonban csak 20%-ot exportálunk. Harmadsorban a befektetések fontossága. Amit látunk, amit hallunk, óriási potenciál van abban, hogy szorgalmazzuk a beruházásokat a nemzetközi termelés motorjaként. és beruházási korlátokról is szó volt. Végezetül pedig a globális áru kereskedelem nem változtatja meg a kereskedelem alapját, ami a vámok és a kereskedelem megkönnyítése. Tehát a VTO-ban végzett munka így nagyon fontos lesz. Hiszen tovább kell könnyíteni a kereskedelmet, csökkenteni kell a bürokratikus vám folyamatokat, és így eh, nagyon sokat tanulhatunk az OECD kutatási projektjéből. Hiszen eh, a globális, tehát jövő télen szeretnénk Baliban megállapodni, és ez eh, illik ahhoz, amit ma öntől tanultunk, hallottunk. Most nem fogok részletekbe bocsátkozni, de a kiegészítő jellegű nem kereskedelmi politika ezt jól kiegészíti. És legutóbbi bangladesi tárgyalásokra is utalnék, és ez nagyon jelen van az Európai Bizottság politikai vizsgálódásaiban, és nagyon jól kiegészíti ezt az önmunkát. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen akkor én magam is. Szeretnék egy-két kérdést feltenni. Először is a legprovokatívabb az az, hogy van-e még értelme annak, hogy a made in megjelölést feltüntessük a termékeken. Hiszen a termékeket lehet, hogy X vagy Y országban készül az adott termék, viszont az értéket máshol hozták létre, a hozzáadott értéket. Van -e ennek értelme, hogy ráírjuk a termékre akkor azt, hogy hol készült? Ahogyan helyesen kiemelték, ez az új megközelítés világossá teszi a szolgáltatások rejtett szerepét és jelentőségét. Számos ország próbált már több oldalú tárgyalásokról megállapodni a szolgáltatások területén, tehát hogy a szolgáltatások kereskedelme kevesebb akadályjal kell szembenézzen. Nem tudom, hogy erre volt-e példa. A harmadik pedig, hogy említette ön is a kereskedelem könnyítés szerepét. Tehát, hogy ugyanazok az árucikkek határokon lépnek át, természetesen, ha minél többször lépik át a határokat, akkor a vám jellegű akadályok, terhek egyre fontosabbá válnak. A kereskedelem könnyítési megállapodás idén Baliban meg ennek milyen hatásai lesznek arra, hogy valóban könnyebbé váljon a határok átlépése az árucikkek, és az árucikkek számára, ha sikerül ilyen megállapodásra jutni. Végezetül pedig kiemelte azt, hogy a szállítás, a közlekedés mennyire fontos az új globális értékláncban, de a szállítás nyilván energiát is jelent, széndiokszid kibocsátást. Mit jelent a mit jelentenek a globális értékláncok kibocsátás növekedés szempontjából, hiszen a közlekedés, a szállítás a fő eszköze ezeknek az új értékláncoknak. Köszönöm szépen, és akkor várjuk a választ. Nagyon köszönöm mindannyiuknak, hiszen nagyon érdekes és fontos kérdéseket tettek föl nekem. Megpróbálom ezeket egy kicsit összecsoportosítani. Számos kérdés merült fel a szerkezet átalakítással kapcsolatban, illetve a haszon az előnyök újraelosztásában, hogy ez milyen kihatásokkal lesz a teremtésre, illetve a munkahelyek minőségére. Szeretném kiemelni, hogy az adatok azt írják le, hogy mi történik. Nagyon fontos azt megérteni, hogy miért történnek ezek a dolgok. Azért, mert a cégek az összes országban termelékenységüket javítani szeretnék, növekedni akarnak, embereket foglalkoztatni, eladni dolgokat, pénzhez jutni. A szerkezet átalakítás kihatásai az értékláncok felbukkanása szempontjából, hogy ez technológia, kommunikáció területén is megvalósul, nem csak a közlekedés, a szállítás területén, hanem hogy az ötletek is tovább juthassanak világszerte. Ez az elem egyre fontosabbá válik. Igen, látjuk az ipari szerkezet átalakítást, és ezt már több évtizede tapasztaljuk. Nagyon sok fejlettebb gazdaság, nagyon sok gyártási, gyártóipari munkahelyet szüntettük meg, amelyek átkerültek főként Ázsiába. Ennek számos oka van, mindannyian értjük ezeket az okokat. De gazdaságaink a fejlettebb gazdaságok. Ahogyan ehhez alkalmazkodunk, az az, hogy a munkahelyeket a szolgáltatások terén teremtjük meg. Az adatok szempontjából az EU adatait nem tudom, de az USA adatait, tehát hogy az a legtöbb munkahely, ami született az elmúlt tíz évben, az a szolgáltatás területén született. Tehát lehet, hogy több tíz, százezer munkahelyet veszítünk el a gyártóiparban, ugyanakkor viszont lehet, hogy kevesebb, de sokkal jobb minőségű munkahelyet teremtünk a szolgáltatások területén, bérek szempontjából, munkakörülmények szempontjából. Tehát igen, van szerkezetátalakítás, ezt láttuk. Kilenc egyéb nemzetközi szervezettel működtünk együtt, többek között az ILO-val, és néhány évvel ezelőtt egy közleményt adtunk ki, egy kiadványt, amely a munkahelyteremtés, munkakörülmények területét vizsgálta. Az országok önmagukban nem tudnak betagozódni a globális gazdaságba. Ha új munkahelyeket akarunk a gyerekeink számára mondjuk, akkor ez elkerülhetetlen. A haszon elosztása azonban nem feltétlenül tisztességes, ezt szeretném mindenképpen kiemelni, és ezért a kiegészítő szakpolitikákat, fontosságát szeretném kiemelni. Ugyanis, hogyha kereskedelmet megnyitjuk, az valakinek jó lesz, de nem feltétlenül fogja ezt a hasznot megosztani. Ezért kiegészítő szakpolitikákra van szükség, hogy biztosítsuk, hogy a haszon is szélesebb körben valósulhasson meg, tehát hogy azok, akik a nyitottabb piacon részt vehetnek, azok segítsenek azoknak is, akik nem tehetik ezt meg. Így módon tehát Nincsen egyszerű válasz, de a legfontosabb beruházás a kormányok szempontjából az, az oktatásban, a képzésben, az átképzésben, a munkahelykeresésben és a támogatott munkahelyteremtésben valósul meg, főként KKV-knál. Tehát nem csupán a kereskedelem megnyitásáról van szó, hanem sok-sok egyéb feladatról, amelyeket a kormányok látnak el. Így módon a potenciálisan versenyképes vállalatok és egyének ezeket a lehetőségeket megragadhatják. A környezetvédelmi hatások, a környezetre gyakorolt hatások nagyon összetettek, úgyhogy nem fogok tudni egy konkrét választ adni az aggájaikra, de általánosságban nézzük mondjuk a mezőgazdaság területét. Általánosságban jobb hogyha olyan termékeket termelünk, ahol gazdasági és környezetvédelmi szempontból megtehető egy olyan helyen, ahol a környezetvédelmi szempontokat tiszteletben tartják, és utána azt tovább szállítani. Ez igaz az Európai Unióra, de igaz ez egész, az egész világon. Tehát szeretném azt kiemelni, hogy ha mindannyian ezt magunk teszik meg, lehet, hogy az környezetvédelmi szempontból nem jutunk a legjobb eredményre. Hadd szóljak néhány szót arról, hogy mi lenne a legjobb megközelítés, a multilaterális, többoldalú vagy a regionális. Szerintem Kétség nem fér hozzá, hogy a több oldalú megközelítés mindig a legjobb, azonban mi történik, hogyha ez megakad valamilyen módon, ugyanis azt láthatjuk, hogy a kormányok maguk is a regionális megközelítés felé fordulnak. Nézzük a ttip el kapcsolatos, tehát az EU-USA szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatos kérdést, hogyha mondjuk 100%-os globális GDP tudunk elérni, erre törekszik a WTO is egyébként, nem tudnánk olyan nagy előrelépést elérni, ahogyan azt nagyon sok cég szeretné. Az EU-USA tárgyalások a globális GDP körülbelül 50%-át teszik ki. A nullánál tehát ez lényegesen több de nyilván nem száz százalék. Úgyhogy ebből a szempontból is nagyon fontos a megállapodás, és minél átfogóbb, minél ambiciózusabb, minél szabadabb az a szabadkereskedelmi megállapodás, akár a TTIP, és megvizsgálja azokat a kényes kérdéseket, amelyeket eddig nem sikerült megoldani, akkor a határon átnyúló, kere, illetve határon túl kiszabott költségek, kivetett költségek szempontjából annál jobb lesz ez, és annál többek érdekét fogja szolgálni. Ez a VTO plusz rendelkezéseket is bevonja a képbe, és egyfajta USA-EU vita, megbeszélés, ami most kezdődött, ez jelentős előrelépést jelenthet olyan területeken, ahol máshogyan nem sikerült el- előrelépni. Úgy gondolom, hogy az új szabványok bevezetése a szabadkereskedelmi megállapodásokban nagy lehetőség lehet, nem tudom, hogy megvalósul-e, de az, hogyha új területekre is betörünk, az csak jó lehet. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos és értékes vállalkozás, és mi a magunk részéről ezt bátorítjuk. Teljesen mindegy, hogy mi lesz a, az eredmény, de a lehetőséget a lehető legtöbb résztvevőnek meg kell nyitni. Tehát több és nagyobb ambíció, ez mindig nagyon jó az USA-EU megállapodás szempontjából, de a több oldalú kereskedelmi rendszer szempontjából is. A TTIP-ről még egy kérdés. A, ezek a határon túli intézkedések, a behind the border intézkedések, Például, hogyha sikerül a szabályozási eltéréseket egy kicsit közelebb hozni egymáshoz. Nem feltétlenül diszkriminatívak ezek a szempontok. Ugyanis a megállapodásnak meg nem is kell részes felének lenni, aláíró felének lenni az EU-USA között beruházási rendelkezések, korrupcióellenes ellenes rendelkezések szerepelnek ezekben a megállapodásokban, és ezek nem csak az EU és az USA számára lehetnek hasznosak, hanem a világ többi része szempontjából is. Nem tudom, hogy van értelme a made in meghatározásnak bármelyik terméknél, mondjuk írjuk rá azt, hogy utoljára hozzányúltak Kínában, a főnököm azt szereti mondani, hogy eh, made in, hogy ehhez ragaszkodjunk, szerintem most már ez nem így van, nagyon hosszú listát tudnék erről mondani, hogy nézzük csak meg, hogy a póló nyakába var címke milyen hosszú. Aztán a nemzetközi szolgáltatási megállapodás, ez is a második legjobb megoldás. A szolgáltatásokat liberalizálhatnánk a WTO-ban, vannak ilyen előrelépési lehetőségek, nem tudom, hogy ez több oldalú, vagy akár egy ambiciózus regionális megállapodást tesz szükségesé. Mi nagyon szívesen csatlakozunk ehhez a vállalkozáshoz, ugyanis a megállapodásnak a lehető legkevésbé szabad diszkriminatívnak lennie, ezt mindenképpen támogatnánk. A kereskedelem könnyítési megállapodás pedig rendkívül fontosnak tartom. És fontos Nos, ha megnézzük, könnyűnek tűnik. Arról tárgyalunk, hogy olyan ütemtervekről beszélünk, amelyek nem hasznos, szükségtelen, hatékonyságot akadályozó elemeket szüntetünk meg. Például, hogyha a cégemnek akár import vagy akár export szempontjából felesleges akadályokat kell leküzdenie, akkor azokat meg kell szüntetni. Ennek nagyon sok haszna van. Administratív szempontjából nem is lenne túl bonyolult. 133 országnál állapítottuk meg, hogy hol lehetnének ennek előnyei, milyen költségekkel járnának a kereskedelem könnyítési megállapodások, apró költségekkel egyébként, hogyha haszonnal szembeállítjuk. És borzalmasan sok lehetőség van még, tehát nagy haszon, alacsony költségek és széles körű finanszírozás. Szerintem ez nem kérdéses, nagyon gyakorlatias megoldás, és ezt a lehető leghamarabb be kéne vezetni. Elnézést kérek, hogyha nem sikerült minden konkrét kérdésre választ adnom, de az utolsó szempont, amit szerettem volna megbeszélni önökkel, az az, hogy kiegészítő szakpolitikákat kell alkalmazni a fejlett országok részéről annak érdekében, hogyha, hogy a kereskedelem megnyitásának előnyei széles körben elterjedtek legyenek. A kevésbé fejlett országoknál, vagy például a KKV-knál, minden országban. Ott, ott az előnyök már nem automatikusak másfajta magatartást tesz szükségesé, akár új beruházásokat, legyen az emberi tőke, vagy akár konkrét infrastruktúrába való befektetés, több kereskedelem megnyitásra van szükség tehát, és hogyha megnézzük az egyes országokat és a korlátozásokat, azt kell lehetővé tennünk, hogy versenyképességet erősítsük, illetve a termelékenységet. Ennek regionális és globális szempontból is nagy jelentősége van. Itt akkor befejezném, remélem nem hagytam ki semmit. Nagyon szépen köszönöm. Kiváló vitának voltunk tanúi. Mindenképpen eh, felrázta az érdeklődésünket. Nagyon szépen köszönöm. Akkor folytatjuk a napi rendet. A következő téma, a 20-as. Ez egy eszmecsere a kétoldalú befektetési megállapodások jövőjéről. Ahogy tudják, a Lisszaboni szerződés után ez az Európai Unió kompetenciájába került, és megvan az úgynevezett nagypapa rendelet tavalyról, ez pedig januárban most lépett hatályba. Itt nagyon sok bilaterális kereskedelmi megállapodás van az Európai Uniós tagállamok és harmadik országok között. Így ezeket egy össze kellett foglalni, és tisztázni kellett a jogi helyzetet, hiszen az Európai Unió kompetenciába kerültek ezek a megállapodások. Most szeretnénk tudni, hogy mi is történt ezzel a rendelettel, és szeretnénk tudni, hogy mi is történik az Európai Unió tagállamai között beruházási megállapodással, hiszen ez a korábbi szerződések kifutása után lép majd hatályba. Szóval szeretném Leopoldo Rubinácsit üdvözölni a kereskedelmi főigazgatás főigazgatóság részéről. Átadom a szót. Thank you, thank you, professor, and um, good afternoon. Jó napot kívánok! Két kérdést tett fel. Az egyik az, hogy mit csinál a bizottság. Tehát most uh, nézzük meg ezt a nagyapa rendeletet, amely a régi megalapodások kifutása után új rendeletet irányoz elő. Az első dolog az az, hogy a korábbi bilaterális beruházási megalapodások, amelyeket a tagállamok a Lisszaboni szerződés előtt kötöttek, az európai közösségek hivatalos apjában is publikálásra került, ez megtörtént, és most az összes megállapodás fel van listázva, amelyek itt a másodgenerációs záradék értelmében van. A most szeretnénk tovább tárgyalni, és megállapodásokat, illetve jegyzőkönyveket aláírni a jelen megállapodások helyettesítésére. A rendelet hatályba lépése után a bizottság 202 jegyzéket kapott a tagállamoktól, 115 azzal foglalkozik, hogy folytatódjanak a további beruházási tárgyalások, 25 megalapodás aláírása vár, és 62 pedig eh, itt megalapodásokat, illetve jegyzőkönyveket tartalmaz, amelyek a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után keletkeztek. Óriási számról van szó. És eh, meg kell jegyeznem, hogy 62 a tárgyalások közül, a jegyzékek közül, a jelenlegi megalapodások mellett jegyzőkönyveket tartalmaz. A bizottság most ezeket a jegyzékeket olvassa, és a rendelet kritériumai alapján kiértékeli ezeket. A tárgyalásokat a bizottságnak vagy jóvá kell hagynia, vagy el kell utasítania a jogi helyzet alapján. Tehát amennyiben a tárgyalások az Európai Unió az európai törvényekbe, jogszabályokba ütköznek. Ilyen esetekben a bizottság már javaslatokat tett, hogy ugyanazzal a harmadik országgal újrainduljanak a tárgyalások. A megállapodásokat viszont engedélyezni kell, hogyha összeegyeztethetők az európai elvekkel, elutasítani, ha nem egyeztethetők össze. Így a bizottság akkor is elutasíthatja a tárgyalásokat, amelyek ezek akadályozzák az európai tárgyalásokat. 15-tel már foglalkoztunk, és most pedig 45-tel foglalkozunk. 36 tárgyalás megnyitását engedélyeztük, és 16 ebből jegyzőkönyv jellegű, tehát megállapodást egészít ki. El engedélyeztünk aláírásokat és két esetben pedig egy 2009-es szerződés aláírást engedélyeztünk. Folytatjuk a jegyzékek tanulmányozását, természetesen nem kizárt, hogy a bizottság azt találja majd, hogy bizonyos jegyzék nem felel meg a rendelet előírásainak és ebben az esetben a bizottság nem fogja megállapodásokat engedélyezni. Az új kompetencia alapelképzelése az, hogy az Európai Unió fokozatosan felváltja majd a tagállami megállapodásokat, és pedig európai szintű megállapodással, megállapodásokkal a beruházásvédelem esetében pillanatnyilag a beruházási védelemről szóló tárgyalásokat nyolc esetben vizsgáljuk felül, tehát ide tartozik a TTIP is, az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásunk. Amennyiben ezeket a tárgyalásokat lezárjuk, azt tervezzük, hogy körülbelül 197 tagállami megállapodást sikerül kiváltanunk. A bizottság szándéka az, hogy elfogadjon egy ajánlást, hogy hogyan folyjanak majd a beruházás védelmi tárgyalások az ASEAN, ASEAN országokkal, Szingapurral elkezdődött ez, és most látjunk Vietnámmal, Tajfölddel és Malajziával. Tehát ezekkel az országokkal folynak a beruházás védelmi tárgyalások. Én azt mondanám, hogy egy dióhéjban azt mondanám, hogy zajlik a munka a rendelet alapján. A rendelet azt követeli tőlünk, hogy a növekedő tagállami megállapodásokat majd lecseréljük az EU-val. Nem minden megállapodást fed le a rendelet, ahogy ezt a bevezetőmben mondtam is. A bizottság úgy gondolja, hogy ezek nem kompatibilisek az európai jogszabályokkal. És elképzelhető, hogy néhány ilyen megállapodás már nemzeti bíróságok elé is vittek, tehát vannak ügyek nemzeti bíróságok előtt. Nagyon szorosan figyelemmel kísérjük ezeket az eseteket. A belső piaci főigazgatási kollégáink felelősek ezekért. Itt eh, a bizalom is lényeges. Úgy gondoljuk, hogy az inkompatibilitás eseteit az Európai Bíróság elé terjesztik majd fel. És úgy gondoljuk, hogy az Európai Bíróság egyet fog velünk érteni, hogy eh, ezek a szóban forgó megalapodások nem felelnek meg a tagállami kötelezettségeknek. Szoros kapcsolatban állunk a tagállamokkal, mivel bár ezek a megállapodások nem felelnek meg a szerződésnek, mégis bizonyos jogokat juttatnak, és számos vita során feltűnt, amelyet a tagállamokkal folytattunk, és az európai nemzeti ipari társaságokkal, hogy a befektetőknek elég gyakran vannak problémáik abban, hogy gyakorolják jogaikat a nemzeti vagy az EU-s törvények alapján. Tehát az az óhajunk, hogy megtaláljuk a, a lehetőségeket, utakat, hogy ezek a jogok, a befektető jogok megmaradjanak. Tárgyalásokat folytatunk különféle érdekelt felekkel, meg vagyunk győződve róla, hogy informális és pragmatikus mechanizmusokat kell találnunk, hogy bíróságon kívül tudjuk egyeztetni az álláspontokat, és hogy olyan megoldás szülesen, amely nem szerződés szegéses jellegű. Időközben pedig a bíróság szorgalmazza, hogy a tagállamok fejezzék be a zajló tárgyalásokat, és pedig minél hamarabb. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most átadom a szakbizottsági tagoknak az ott Zalewski képviselő. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bizottságnak és ezt a tájékoztatást a szerzett jogokról szóló rendeletről. Először is van-e példa arra, átfedésre, átfedő tárgyalásokra a tagállamok és az Európai Bizottság között harmadik országokkal. Úgy hallottam, hogy ez a helyzet vonatkozhat a Vietnámmal folytatott tárgyalásokra. Ezt meg tudja erősíteni vagy tagadni? És van-e más példa erre? És ha igen, mi ennek az oka? És a bizottság mit tervez tenni ezzel kapcsolatban? Második kérdés, mi a helyzet a az Európai Unió beruházási megállapodásának előkészítéséről Oroszországgal és Kínával. Köszönöm szépen. Köszönöm most Bent Lange. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt az EU tagállamok közötti megállapodásokról. Nem igazán értettem azt, amit mondott. Egyszer azt mondta, hogy figyelemmel követik a fejlődést, megnézik, hogyan döntenek a bíróságok. A biztos a plenáris vitánk alapján választ adott egy kérdésre, amelynek a lényeg az volt, hogy mi lesz a tagállamok közötti bilaterális megállapodásokon. Azt mondta, hogy ezeket fejezzék be. Tehát akkor mik a bizottság konkrét lépései, hogy ezeket lezárják? Egy másik. Tehát azon kívül mit tesz a bizottság, hogy figyelemmel kíséri ezeket? És ebben az összefüggésben megkérdezném, hogy a tanács mit szól ezekhez a megállapodásokhoz. Hiszen a tanács szempontjából is tisztáznia kellene, hogy a Lisszaboni szerződés ezeket most a történelem szemét dobjára delegálja. Most a külső megállapodások tekintetében mit jelent ez gyakorlatilag? Tehát vannak olyan esetek, vannak európai cégek elleni esetek, vagy tagállamok elleni eljárások, amelyek ilyen meglévő megállapodások alapján születtek, és ha igen, akkor mondjon példákat. Keller. Keller. Keller. Keller asszony. Thanks a lot. Um, indeed, we're a bit astonished. Igazából megdöbbentett a meglévő megállapodások száma, hogy hány tárgyalás van. Tehát úgy néz ki, hogy a rendelet ezeket felváltja majd, és európai szinten születik majd beruházás, védelmi megállapodás. Tehát nem tudom, hogy hogyan látja ezt igazából. Jó dolog, hogy a figyelemmel kísérjük az új megállapodásokat, hogyan fogja kikényszeríteni a feltételek betartását? És hogyan fog különbséget tenni, hogy mely megállapodás esik a rendelet hatály alá, melynél. Tehát itt száz valahány új lezárt tárgyalásról szólt, amely a Lisszaboni szerződés hatályba lépése, és itt a rendelet születése között született. Um, I have two questions. man. Én is két kérdést szeretnék feltenni, ahogyan ez teljesen jogosan elhangzott egyébként, az úgynevezett szerzett jogokra vonatkozó rendelet bizonyos feltételek mellett legalizálja a tagállamok által tárgyalásokon megszerzett jogokat, még a Lisszaboni szerződés előtt, amikor a hatáskör még az Unióhoz tartozott. Nem igazán értem, hogy ezeket a megállapodásokat már az összeset leellenőrizték-e, tehát hogy megfelelnek-e azoknak a feltételeknek, amelyeket a rendelet megállapít és ha mindet ellenőrizték, volt-e olyan közöttük, amelyek el kellett utasítani, ugyanis nem felelt meg azoknak a követelményeknek, amelyek a megállapodásban szerepeltek. Ami pedig az új beruházási megállapodásokat illeti, az Európai Bizottság úgy döntött, hogy esetenként vizsgálja meg az a rendszert, hogy a meglévő kereskedelmi megállapodásokat, illetve tárgyalásokat kiterjeszti a beruházási pillérre is, de úgy tűnik, hogy nincsen erre vonatkozóan semmilyen kritériumát. Mi alapján fogja kiválasztani a bizottság azokat a kereskedelmi tárgyalásokat, amelyeket, amelyekhez hozzáadják a beruházási pillért? például az ASEAN tárgyalásokat kiterjeszték a beruházás védelemre, de miért? A többi esetet miért nem? Tehát miért nem ez lesz az alapszabály, hogy minden meglévő kereskedelmi tárgyalásokat kiterjesztjük a beruházásra is? Mondjuk a Mercosurnál miért nem? Vagy a többi kereskedelmi blokkal? Úgyhogy nem értem igazán, hogy milyen kritériumok érvényesek, mi alapján választották ki azokat az eseteket, amelyeknél a, kereskedelmi mandátumhoz hozzáveszik a beruházást is, másoknál viszont meg nem. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen, mondja a bizottság képviselője. Először is, amennyire tudjuk, nincsenek átfedésben lévő tárgyalások az Unió és a tagállamok részéről, legalábbis a rendelet alkalmazási körét illetően, ami a beruházás védelemre vonatkozik. Sőt, engedélyt adtunk olyan tárgyalásokra is, amelyek az ASEAN országokkal kötendők, amelyekkel szeretnénk a beruházás védelemről tárgyalni, amint elfogadjuk a tárgyalási irányelvekre vonatkozó ajánlást, amint ezt a tanácstól megkapjuk. Ezen engedélyezések során nagyon világossá tettük, hogy a tagállamoknak, az engedély, tagállamoknak nyújtott engedélyek csupán addig érvényesek, amíg az EU meg nem kezdi az együttve tárgyalást. Az egészen világos, hogy nem fogjuk engedni, hogy párhuzamos tárgyalások valósuljanak meg az unió szint és az egyes tagállamok részvételével. Zaleszki úr a második kérdésére reagálnék. Az Európai Bizottság egy ajánlást fogadott el tárgyalási irányelvek tekintetében az EU-Kína beruházási megállapodásról, ez most a tanácsnál van, ez az irányelv Oroszországgal pedig folyamatban van egy tárgyalásunk egy új megállapodásról, ami helyettesíteni fogja a jelenlegi partnerség és együttműködési megállapodást, azonban jelen pillanatban eléggé nehéz helyzetben vannak ezek a tárgyalások. Az alapelképzelés az, hogy a beruházás védelmet a folyamatban lévő tárgyalásokba is be kell emelni. Oroszországgal kapcsolatban valószínűleg nem lenne túl jó, hogyha a a beruházás védelemnél egy új utat nyitunk meg, hanem a tárgyalásokba szeretnénk beemelni a beruházás védelmet Oroszországgal. Ennél viszont látnunk kell először, hogy hogyan alakulnak a tárgyalások, és hogy van erre esély. A bizottság 2010-ben közleményt adott ki az EU beruházási politikájáról, és nagyon világosan kimondta, hogy Oroszországot fontos jelöltnek tartja az EU szintű beruházási megállapodásra, ezért meg kell néznünk, hogy milyen lehetőségek vannak az Oroszországgal megkezdendő tárgyalásokra. Ami pedig az EU-n belüli kötelezettségvállalásokat illeti, illetve a kétoldalú befektetési megállapodásokat, illetve biteket. Az erre vonatkozó jogkör nem a Lisszaboni szerződésből fakad, hanem abból, hogy a gazdasági kapcsolatokat, tagállamok közötti kapcsolatokat az uniós jog határozza meg ez pedig eltér a szerződéstől. Nagyon világosan kimondtuk a tagállamoknak, hogy ezek a bitek, ezek mindenképpen meg kell valósuljanak. Azonban nézzük meg azt is, hogy milyen, mi a valóság. Számos ország már kétoldalú befektetési megállapodása rendelkezik. A bizottság is tudja, hogy ez kényes, hiszen nem lehet tömeges szerződésszegési eljárás kezdeményezni számos országgal szemben. Ezért aztán gondolkodást tartunk, eszmecserét nem csupán a tagállamokkal, hanem az érdekelt felekkel is, hiszen ők azok, a gazdasági szereplők, akiket ez főként érint, és megállapod, igyekszünk megállapítani, hogy a kétoldalú befektetési megállapodások hiányával lesz-e valamilyen probléma jelenlegi rendszerben valószínűleg szükség lesz egy olyan végrehajtási mechanizmusra, amely a KKV-kre is kitér. Egy dolog azonban világos, hogy ez nem azt jelenti, hogy az Európai Bizottság nem áll készen arra, hogy a szerződések őrzőjeként szerepét betöltse, és hogy nem lesz lehetőség a megoldás megtalálására, akkor a konkrét szempontokat kell figyelembe vennünk. Tehát a maga az a tény, hogy vitát tartunk, nem azt jelenti, hogy elfogadjuk, hogy az unión belüli befektetési, kétoldalú befektetési megállapodások legálisak. A gazdasági szereplők használata a kétoldalú befektetési megállapodásoknál, ez egy általános kérdés, és úgy gondoljuk, hogy a beruházás védelmi megállapodás segít az üzleti vállalkozásoknak, hogy beruházási döntéseket hozzanak meg. Hiszen a beruházási megállapodás hozzájárulhat ahhoz, hogy további beruházásokat vonzon. Ezért gondoljuk úgy, hogy a szerződés 207-es cikkének kiterjesztése jó az EU számára, hiszen a piacra jutást a beruházási védelemmel kombinálja voltak olyan üzleti vállalkozások, amelyek azt mondták, hogy igen, a beruházási megállapodások értelmében tettem meg egy konkrét lépést. Azonban a megállapodások keretében nagyon sokszor olyan rendelkezésekre került sor, amelyek károsak voltak, megpróbáljuk azonban ezeket valamilyen módon kijavítani. A kétoldalú befektetési megállapodás a legtöbb esetben végső mencsvárként jelenik meg, ugyanis a vitás kérdéseket így barátibb módon lehet megoldani. Azt hiszem, hogyha választ szeretnék adni azokra a kérdésekre, amelyek Miss Kellertől, Keller kisasszonytól hangzottak el, mi a rendeletet nem úgy tekintjük, mint egy olyan rendelet, amely a kétoldalú befektetési megállapodásokat megszünteti. Ez csupán egy átmeneti eszköz a tagállamok hatásköréből uniós szintre emeljük a kereskedelem politikát, illetve a beruházás politikát. A rendelet ezzel szemben nem csupán a meglévő biteket tartja érvényben, hanem azt is megvizsgálja, hogy a tagállamok milyen esetekben adhatnak engedélyt. Nagyon sok tagállam a bitekről, illetve jegyzőkönyvekről már a Lisszaboni szerződés megkezdése, illetve érvénybelépése előtt megkezdték a tárgyalásokat, azonban nagyon sok tagállam a Lisszaboni szerződés után beszüntette ezeket a tárgyalásokat. az a konkrét kérdés, ami a megállapodásokra vonatkozik, amelyeket a Lisszaboni szerződés és a rendelet érvénybelépések között született, az volt a döntés a trialógus során, hogy egy konkrét mechanizmus hoznak létre, amely keretében a tagállamoknak lehetőségük van az engedélyezett megállapodásokra, azonban ugyanazok feltételek mellett, mint új, az új tárgyalásoknál és hogy a bizottság a feltételeket érvényesíti el, végrehajtatja-e, természetesen igen. És azt is elmondhatom, hogy számos olyan eset van, amelyet jelenleg elemzünk, úgyhogy azt sem zárom ki, hogy a bizottság a jövőben meg fogja tagadni egyes tagállamoknál az engedélyt. A bizottság döntése valószínűleg az lesz, hogy nem fog döntés hozni, de hát a bizottság dönt ebben az esetben mindenképpen. Elnök úr most pedig az önkérdéseire válaszolva, hogy hogyan azonosítja a bizottság, milyen feltételek alapján azonosítja a bizottság a partnereket, ez 2010-es kiadványunkban szerepelt ez a gazdasági fontosság meglévő tárgyalások szempontja. Ezért próbáltuk először olyan először arra törekedni, hogy az aktív folyamatban lévő tárgyalásokba beemeljük a beruházást is. Kanada, Szingapur, India és az ASEAN országok tartoznak ide, az új tárgyalásoknál pedig például Japánnál, az Euromednél például már eleve benne lesz a beruházásvédelem a tárgyalásokban. Mercosur esete kényes, ugyanis Brazília, Mercosur egyik tagja mindig megtagadta a beruházási megállapodások ratifikálását, úgyhogy meg kell nézni, hogy a Mercosur tárgyalások hogyan alakulnak, és természetesen figyelembe vesszük Brazília álláspontját. De azt elmondhatom, hogy a szándékunk az, hogy alap beruházás védelemként az összes ajánlásba, illetve tárgyalási iránymutatásba ezt bele fogjuk venni. Remélem, hogy sikerült válaszolnom a kérdésekre. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Ez a 20-as vége. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. És most lassan kiszalad alólunk az idő. Júliu Winkler, a 21-es napirendi pont szerzője. Pár perc alatt megoldhatjuk? Attól függ, hogy a kollégák mennyire kommentálják, és hogy a bizottság esetleg, ha visz, hajlandó visszajön 15 óra utánra, vagy ha a kollégák egyetértenek, én benne vagyok, akkor folytassuk. Köszönöm szépen. Elnök úr, első eszmecserénk van a FLEGT rendeletről. A címe az Európai Közösségbe irányuló fanyag behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló 2005-ös tanácsi rendelet módosítása. Bizonyos országok önkéntes partnerségi megállapodásokat kötöttek az Európai Unióval. A rendelet szabályozza, hogy csak is a nemzeti jogszabályok alapján termelt faáru importálható az Európai Unióban. Flekt engedélyezés nélkül bizonyos fa termékek importja tilos. Hat ország állap, állapodott meg ilyen önkéntes megállapodásokban, mint Kamerun, Gána, Libéria és a Kongói Köztársaság. További hat ország jelenleg tárgyal az Európai Unióval. A bizottság által elfogadott anyag a FLEGT engedélyezési rendszerét nem akarja alapvetően megváltoztatni, de két javaslat csomag érkezett be, az egyik a végrehajtásra vonatkozik, a másik pedig a felhatalmazáson való jogi aktusokra. Az elsőre áttérve, azt javasolják a bizottságnak, hogy vizsgálja meg a jelen rendszert, hogy mennyire megbízhatóan ellenőrzi a foáruk termelésének helyzetét. Ez a komitológiai eljárás alapján van. Elképzelhető, hogy ez tovább is javítható. Tehát várom a kollégák véleményét. A második, a bizottságot megbíznánk, hogy három területen fogadjon el felhatalmazáson alakuló jogi aktust, tehát itt az egy, itt három mellékletben szereplő fák felülvizsgálata, illetve a FLECT rendelet ötös cikkének felülvizsgálata, amely az import engedélyek kérdésekkel foglalkozik, és itt a FLECT rendelet 1-es és 3-as melléklete, amely országokat és termékeket sorol fel. Én itt két témát húznék alá a delegált aktusok tekintetében. A delegáció, a delegálás időtartama legyen 5 évre korlátozott, és hosszabbodja meg. Másodszorban a delegálás természetesen politikai döntés témája. Tehát a parlamentnek és a tanácsnak a javaslat az lenne, hogy két hónapig tartson ez a meglévő négy helyet. Ez lenne a megjegyzésem, önök úr is. Köszönöm a lehetőséget. Igen. Tehát a rendelet tervezett igazából nem a fa import lényegét érinti, hanem igazából csak a végrehajtás és a felhatalmazáson alapú jogi aktusokat. Igen. Tehát itt arról van szó, hogy a Lisszaboni szerződéshez igazítsuk a FLECT rendeletet. Most Janik Zsadósz kapszót, és utána Paul Murphy, de összesen Négy percük van kettejüknek. Köszönöm szépen. Néhány szóban röviden. Érzem azt, hogy mi szeretnénk megkönnyíteni a flekt alatti tevékenységet, és azt hiszük, hogy úgy gondoljuk, hogy a flekt egy jó intézkedés csomag, ugyanakkor erős fenntartásaink vannak a végrehajtási aktusokkal kapcsolatosan, a validációkkal kapcsolatosan, akkor, amikor az engedélyeket jóvá hagyják, tehát ott gondok vannak. Úgy, gondolunk, úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan séma, egy olyan képlet, amely tulajdonképpen rendkívül zárt lenne, és nem igazán lenne kívánatos, hogy az Európai Bizottság kapja meg ezt a jogosítványt, mert hogy még nagyobb nyomás alá helyezkedne, helyezkedne, kerülne, mint, mint korábban. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy a folyamatban az Európai Parlamentnek meg kellene, hogy legyen az eljárás jóváhagyása tekintetében, és nem szabad, hogy olyanra kerüljön sor, hogy egyszer egy jóváhagyott termék egyszer is minden korra már kihason és tulajdonképpen megkérdőjelezze a hitelesítést. Yeah, Köszönöm, két perc. Igen, nagyon röviden szólok, tehát egyetértek ezzel, hogy valóban az a lényeg, hogy a parlament szerepét biztosítsuk, hiszen politikai döntéseket szeretnénk hozni ebben az esetben, úgyhogy egyetértek azzal a két konkrét javaslattal, amelyet Winkler úr említett, tehát, hogy öt évben korlátozzák a hatáskörök átruházását, szerintem a 2 plusz 4-et inkább támogassuk, mint a 2 plusz 2-t. Ez egy politikai szempont. Szerintem a végrehajtási aktusok szempontját mindenképpen figyelembe kell vennünk. Köszönöm szépen. Bizottságnak van-e megjegyzése, Sali úr? Who is there on behalf of the commission? Ki van itt a bizottság részéről? Ön? Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Sali úr nincs ma itt, Bazil úr vagyok, én is ugyanattól az egységtől jöttem, én vagyok a kereskedelem szabályozás felelőse. Ami a javaslatokat, az elhangzott javaslatokat illeti, ami a hatáskörök átruházásának megújítását illeti, mi úgy gondoljuk a továbbiakban is, hogy ez korlátlan legyen, ne konkrét időtartamra vonatkozzék, de szerintem az, hogy öt év és megújítható, ez igazából a végtelentől, a korlátlantól nem áll olyan távol. Ami pedig a parlamenti ellenőrzés időtartamát illeti, nem tudom, hogy ez annyira politikai kérdés lenne, hogy most egy külön formátumra volna szükség, nem pedig egy két hónapos kiegészítő időszakra. Itt a lefedendő termékek listájára is ki kell térnünk, úgy gondoljuk, hogy a 2 plusz 2 szokásos eljárás megfelelő, és az extra hónapok pedig azt jelentik, hogy a partnereink várják az EU válaszát a javaslatokkal kapcsolatban. Aztán pedig, ha jól értettem, volt egy hivatkozás, egy utalás arra, hogy ellenzik a 4.2-es cikkben a végrehajtó intézkedések alkalmazását, illetve a tanúsítványi, tanúsítási eljárások harmadik országokkal szemben hogyan valósulnak meg. Az lenne az érvelésem ezzel kapcsolatban, hogy ez gyakorlatilag egy nagyon technikai részlet, amit a az egységes végrehajtás területén szeretnénk érvényesíteni. Jelentéstevő záró megjegyzések. Elnök úr, köszönöm szépen, kedves kollégák, bizottság képviselője, természetesen úgy vélem, hogy a parlament szerepe rendkívül fontos, úgyhogy az ezzel kapcsolatos véleményeket nagyon is támogatom. Az átfogó rendelettel kapcsolatban már volt egy ilyen jellegű vitánk, és erre újra meg újra visszatérünk az összes érintett szereplő tekintetében. Elnök úr, ha jól értettem, akkor a szakbizottságunk szeptemberi ülésén fogjuk a jelentéstervezetet megvitatni. Köszönöm a lehetőséget és a véleményeket. Köszönöm szépen így az elnök. Délután háromkor találkozunk, pontosan háromkor, ugyanis nagyon fontos eszmecserénk lesz. Törökország képviselője lesz itt a TTIP alkalmazásával kapcsolatban a Vámunió miatt. Akkor találkozunk. Jó étvágyat az ebédhez!